olyan dolognak ad lökést, amely majd a jövőben is foglalkoztat bennünket. Remélem a téma nem ér véget a szavazással. Köszönöm. Köszönjük szépen, Gáler úr, felszólalását, és ezzel lezárom a vitát. Mindenkinek köszönöm a részvételt. Mielőtt áttérünk a következő témára, a néppárt kérését szeretném tolmácsolni. Az Agri Bizottságban Fejlesztési Bizottságban, a Foglalkoztatási Bizottságban új tagok lesznek, a petíciós bizottságban is Philip Bulan lesz az új tag. Van ezzel kapcsolatban megjegyzés. Ha nincs, akkor ezeket a kinevezéseket elfogadottnak tekintem. Most rátérünk a következő napirendi vitára. Ungureanu úr jelentése az EU Fekete-tengeri stratégiájáról ennek a címe és négy percre meg is adom egyből Ungureun úrnak a szót. Köszönöm, elnök asszony. Három évvel ezelőtt az Európai Parlament elfogadta a Fekete-tengeri szinergiáról szóló dokumentumot. Ez volt az első egy koherens politika irányába tett lépés ezen a kényes területen. Ez egy jó irányba történt lépés volt, mert a Fekete-tengerről most már kimutatták sokan, hogy politikai, stratégiai biztonságpolitikai értelemben is nagyon nagy potenciál van benne, és nagyon sok fenyegetéssel is kell számolnunk itt. Úgyhogy ezt a fekete tengeri stratégiát tovább kell fejleszteni, javítani kell, koherensebbé kell tennünk az EU megközelítést, és egy rendes stratégiát kell ebből csinálnunk. Ez a jelentés fő gondolata. Azért kezdeményeztem a külügyi bizottság tagjaival közösen, mert ezt fontosnak tartom. Miért szükség új jelentést írni a Fekete-tengeri stratégiáról, és miért van egyáltalán stratégiára szükség? Sokan azt mondják, hogy a Fekete-tenger az csak egy kis tenger, igen, kicsi, de ha megnézzük a stratégiai, katonai, stratégiai, biztonságpolitikai térképeket, akkor jelentősége mégis óriási. A Fekete-tenger egyre feketébb, ha fogalmazhatok így, igen, Bulgária és Románia ö, csatlakozása óta gyakorlatilag EU beltengerré vált. Ugyanakkor a térségben megfigyelhető fejlemények azt mutatják, hogy nagyon sok a kiszámíthatatlanság, sok a feszültség és sok a félreértés a környék népei között. Ö, egyre több a kihívás negatív értelemben, és nem csak, hogy javult volna, hanem inkább romlott a helyzet. Ugye az orosz-grúz háború 2008-ban és más befagyasztott, úgynevezett befagyasztott konfliktusok is terhelik a térség hangulatát. Nem csak ugye Ukrajna és Oroszország között is van feszültség, és nyilvánvaló, hogy sok biztonságpolitikai kockázat van a környéken. Ha megvizsgáljuk a jelenleg eddig elért EU eredményeket a térségben, akkor úgy tűnik, hogy hát enyhén szóval vegyes a kép. Az EU politikája, szinergiája, szinergiás politikája egyelőre kimerül a megfigyelésben, az értékelésben és a follow-upban. A Fekete-tenger nem eléggé látható Brüsszelből úgy tűnik, és a térségbe kanalizált támogatás nagyon fragmentált, bonyolult, áttekintetetlen. Miközben a Fekete-tengeri szinergiára építünk, amelyet ugye elfogadtunk három évvel ezelőtt. Új EU stratégiára van feltétlenül szükség, amely sokkal erőteljesebb EU politikát érvényesít a térségben, konkrét eszközökre építhet majd. Néhány javaslatot is teszünk a jelentésben. Megfelelő erőforrásokat kell ide átcsoportosítani. Ha számunkra fontos stratégiailag ez a térség, akkor megfelelő pénzügyi és emberi erőforrásokat kell külön költségvetési sorban e feladatok mellé rendelni. Másodszorban az EU-nak cselekvési tervet kellene kidolgozni, amely konkrét célokat fogalmaz meg, ide értve a rendszeres miniszteri szintű találkozókat a térség szereplőivel. A Fekete-tengeri stratégia nem szabad, hogy felül vagy alul becsülje bármelyik ország jelentőségét a térségben. Inkluzív, befogadó módon kell hozzáállnunk valamennyi országhoz, különösen Török és Oroszországhoz, a regionális együttműködés keretében, ennek sikere érdekében, de minden egyéb regionális partnerrel szemben is. Következtetésképpen mit mondhatnék elnök asszony? Köszönöm kollégáimnak kiváló együttműködésüket, a szöveg végleges változatához nyújtott segítséget. Azt hiszem valamennyien egyetértünk abban, hogy parlamentünk egész elvárja a bizottságtól, a tanácstól, hogy a jelentés alapján konkrét stratégiai lépéseket tegyen. Ez mind az EU-nak, mind a fekete térség országainak is nagyon sok előnnyel járhat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most Füle úr következik a bizottság nevében. <coughs> Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Nagyon örülök annak, hogy a Fekete-tengeri régióra ilyen komoly figyelmet fordít az Európai Parlament, illetve az Unió. Ki kell hangsúlyoznunk azt, hogy mennyire érzékeny számukra ez a kérdés. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, Trajan Ungurian úrnak, illetve a külügyi bizottságnak nagyon jól összeállított jelentésről van szó. A jelentés és az ajánlások, amit benne foglaltatnak, innovatív természetűek. A legutóbbi bővítés óta a Fekete-tenger, EU-s tenger. Bizonyos felelősségeink vannak a Fekete-tengerrel kapcsolatban, csak úgy, mint az összes EU-val határos régióval kapcsolatban. Ezt a felelősséget komolyan kell vennünk. A szomszédsági politika keretében már van egy kezdeményezés, ami erről szól, a Fekete-tengeri szinergia. Be kell azonban vallanunk, hogy ennek a megvalósítása nehezebb, mint ahogy vártuk. Nem minden tervünket fogadják lelkesen a régióbeli partnereink. Ennek ellenére a parlament egy olyan megközelítést választott, amelynek lényege az, hogy a régió saját magáinak tudja ezt a stratégiát. Úgy vélem, hogy ezen a módon kell előre haladnunk. Az ígéretek, az elkötelezettség csak akkor vehető igazán komolyan, hogyha konkrét eredményei lesznek ennek a régió lakosai számára. Ezért egy új Európai Uniós Fekete-tengeri stratégiát kell kidolgozni. Ez mutatja azt, hogy mennyire elkötelezettek vagyunk a régió iránt, illetve a régióban elhelyezhető tagállamaink iránt. Teljes támogatásomról biztosítom e, ezt a területet, és mindenképpen figyelembe vesszük a különleges földrajzi elhelyezkedést. A Fekete-tengeri stratégia nem az előző kezdeményezések, például a Fekete-tengeri stratégia helyettesítése és kicserélése. Egy olyan keretet kell kidolgozni, amelyben benne foglaltatik az összes Európai Uniós régiós fellépés. Ez a stratégia kiváló alkalom arra, hogy felülvizsgáljuk, miért is fontos számunkra ez a régia, stratégiai, politika és gazdasági érdekeink is ide fűznek minket. Azt kell feltárnunk, hogy hogyan lehet ezen, ehhez kapcsolódó céljainkat lehető legjobban megvalósítani. A parlamentnek is van beleszólása abba, hogy hogyan folyik mindez. Az energia, a környezetvédelem, a kereskedelem, a helyi gazdasági fejlődés, a szociális és emberi fejlődés mind beletartoznak a stratégiába. A tengeri dimenzióval is kiegészíthetjük a jelenlegi tevékenységet. A bizottság egy átfogó csomag készítésén munkálkodik, amelyben a tengerpolitikáról is szó van, a természetes erőforrásokkal való gazdálkodásról, illetve a különböző halászati tevékenységről. Egyéb stratégiánkból komoly tapasztalatot foghatunk le, például a balti tengeri stratégiából, illetve illetve más stratégiákból. Tudjuk azt, hogy minden európai régió, vagy európai tengeri régió más és más. Úgyhogy ezért a saját különleges körülményeket, jellegzetességeket, szociális, környezetvédelmi, energetikai, természeti jellegzetességeket mindig figyelembe kell venni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az új Európai Uniós Fekete-tengeri stratégia kiváló alkalmat biztosít arra, hogy figyelembe vegyük, milyen kihívások állnak előttünk ezen régióval kapcsolatban. Ugyanakkor oda kell figyelni partnereinkre is, hogy megfelelően meg tudjuk valósítani ezt a stratégiát. Be kell ragadnunk ezt az alkalmat, alkalmat hogy az összes érintett féllel kimerítően konzultáljunk, és hogy a parlamentet is bevonjuk ebbe a feladatba. Örülünk annak, hogy megszületett ez a jelentés, és odafigyelünk majd az ajánlásaikra. A külügyi szolgálat és a bizottság illetékes szolgálatai olyan fekete-tengeri stratégiát szeretnék kidolgozni, amelyben a tanács és a parlament véleményét is meghallgatjuk. Köszönjük szépen, most pedig három egyperces felszólalás következik. Először Kezek úr kap szót, az INTA bizottság tagja. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Gratulálni szeretnék Ungurán úrnak ehhez a kiváló jelentéshez, és az INTA bizottság társszerzőjeként örülök, hogy javaslataink bekerültek a szövegbe. Különösen örülök annak, hogy miután Románia és Bulgária 2007-ben csatlakoztak az EU-hoz, a fekete tenger európai tengeré, és persze prioritássá vált is, is vált. És most már átfogó stratégia alakul ki lassan talán a jobb összefogottabb pénzügyi gazdasági stratégia érdekében. Ezt le kell bontani konkrét, specifikus projektekre. Nagyon sok közös érdekünk van ott, energia és közlekedési infrastruktúrák fejlesztése és általában véve a fejlesztés. Fontos, hogy jobb legyen az együttműködés parlamenti szinten is, de bilaterális szinten is, és a Fekete-tengeri gazdasági együttműködés és a világkereskedelmi szervezettel történő együttműködés. A fejlesztés mellett a regionális kezdeményezéseket is figyelme kell venni. Az elnök félbeszakítja a felszóló, a Tikau asszonynak adom meg a szót, mondja. Tisztelt biztos úr, elnök asszony. Támogatjuk a közös stratégia létrehozását, és a környékbeli országok országokat ösztönözzük, hogy írják alá az energiaügyi és alapjogi kartákat. Az újjáépítéshez, fejlesztéshez nagyon fontos, hogy ezt megtegyük. Az energiaellátás biztonsága szempontjából különösen fontos a régió. A Bukam, a Nabucco projekt és a pán-európai hálózatok fejlesztése, a török, olasz, azerbajdzsán keresztül vezető vezetékek tovább fejlesztése alapvető érdekünk, ezekkel az országokkal szorosan együtt kell működnünk. Regionális együttműködést is ösztönöznünk kell ezen országok között. Ez elengedhetetlen, ezért az Európai Bizottságot felkérjük arra, hogy támogassa ezeket a projekteket a régióban. Végül pedig felszólítjuk a bizottságot arra is, hogy európai stratégiát alakítson ki, és ezt azonnal hajtsa végre, cselekvési tervet írjon, ugyanúgy, ahogy a Duna régióra ez most már alakulóban van. Bostinárió úr kap most szót, Regi Bizottságtól egy percben. Tisztelt biztos úr, a közlekedési energia szempontokból egyértelmű, hogy szükség van erre az együttműködésre, stratégiára, és Biztos, hogy ez az EU stratégia nagyon pozitív hatással lesz majd a régióra és az EU számára egyaránt. A Regi Bizottság úgy gondolja, hogy ez a stratégia növekedés generáló hatású lehet, fejlesztési célokat ösztönözhez. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez hatékony legyen, fontos minden környékbeli államot bevonni ebbe a stratégiába, független attól, hogy ezek EU vagy nem EU tagállamok. A stratégia tehát koordinációt igényel, a fellépése koordinációját, és hogyan létezhet ilyen koordináció, hogyha nincs minden ország bevonva. De a Duna stratégia kapcsán is fontos a koordináció, illetve a Duna stratégiával való koordináció, ez a magyar elnökségnek egyik prioritása. Integrált megközelítésre van tehát szükség határokon átnyúló közös megközelítésre minden területen, de különösen a közlekedés és energiainfrastruktúrák fejlesztése területén elnök. Most a frakciók felszólalói következnek, két vezem Brock adom meg a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Nagyon köszönöm a jelentéstevőnek a kiváló munkát, amit elvégzett. Nagyon sok gondolatot, koncepciót fogott össze, és a jövőbeni munkánkat is segíteni fogja ez a jelentés. Gondoskodnunk kell arról, hogy a Fekete-tengeri együttműködést ne keverjük össze a keleti partnerséggel, ne vegyítsük a Törökországhoz és Oroszországhoz fűződő stratégiai kapcsolatainkkal. Ezek különböző dolgok, és az egyik nem helyettesíti a másikat. Más részről azonban nagyon érdekfeszítőnek tartom, hogy ezeket a különböző csoportokat bizonyos kérdésekben együttműködése lehet bírni, és egy koherens közös politikát lehet kialakítani, amely az érdekeinket tudja szolgálni, amely az országok érdekeit is szolgálja, amely azonban hozzájárulhat ahhoz is, hogy a politikai és gazdasági érdekeket összeegyeztessük, még akkor is, hogyha azok ellentétesek egy- egymással. Így módon a jövőbeni konfliktusok talán kevésbé drámaiak és veszélyesek lesznek. Így például a keleti partnerséggel folytatott munkánk nem úgy látják majd, hogy az valaki ellen irányul, hanem sokkal inkább komplementer elemként tüntethetjük fel. Noha ehhez az is hozzátartozik, hogy sokszor ezek a keleti partnereink más nézeteket képviselnek. Ezt láthatjuk például Oroszország esetében. Ezt a differenciálást meg kell hagyni, ezt a lehetőséget, és a biztos úrnak ezt világosan látnia kell. Ebből kifolyólag azonban azt gondolom, hogy a Fekete-tengeri együttműködés az EU, Oroszország és Törökország érdekeit is szolgálja, valamint az összes többi keleti partnerséghez tartozó állam érdekeit is, amelyek a régióban helyezkednek el, és el tudom képzelni, hogy gazdaság és politikai értelemben mindez nagymértékben hozzájárulhat Európa stabilitásához, és remélem szorosan együtt tudunk működni a biztos úrral ebben a kérdésben. Köszönöm. Pascu, Köszönöm, Rokó Pászkúr következik. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. A Fekete-tenger Európa kapuja, ezért így is kell kezelni. Nem egy távoli, kevésé releváns helyszín, amelyre nem kell odafigyelni. Ez a régió már számos témával szolgált, például 2006-ban és 2009-ben a gázszállítás, vagy a grúziai háború 2008-ban. Tudjuk, hogy fontos a Fekete-tengeri régió, de még mindig nem figyelünk rá annyira, mennyire megérdemelné azt. Az EU-nak figyelembe kell venni azt, hogy 2007-ben Bulgária és Románia tagállamá vált, ezért jobban oda kell figyelni a Fekete-tengerre. Gyorsan összecsapunk egy dokumentumot, hogy az úgynevezett vakfoltot vagy fekete lyukat tömjük. Nem lehet egyik napról a másikra egy ilyen stratégiát összeütni. 2008-ban a kezdeményezést először felülvizsgáltuk, ennek az előre, ha ennek a megvalósítása nem túlságosan jó helyzetben van. Ennek két oka lehet. Először is úgy tűnik, hogy nem nagyon érdekli az EU tagjait az, hogy határozott véleménye legyen a régióról. Másik dolog, miután nincs túl sok pénzünk, még kevésbé figyelünk oda. A Fekete-tengeri szinergia azon ép, arra épül, hogy olyan régiót kell kialakítani, amely egységes. Teljesen más, hogy alakul azonban ez, ennek a régiónak, a régiónak a fejlődése, mint ahogy 20 éve azt elképzeltük. Nagyon nehéz regionális identitást kialakítani ilyen rövid idő alatt, ez nem realisztikus. Talán a keleti partnerség felülvizsgálata segítene a dolgon. Elnök, köszönöm, Paskúr. Weigl úr következik másfél perc. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr! Ungureanu úr jelentése Kiváló jelentés, köszönet érte. A jelentés a régiót ismét a középpontba emeli, a kulturális és vallási sokszínűség jellemzi ezt a régiót, van két EU tagállam is itt, illetve a természeti erőforrásokban is nagyon gazdag ez a régió. A helyzet azonban megváltozott, annak következményeképpen, hogy most már három EU-s tagállam is határos a Fekete-tengerrel. Éppen ezért nagyon érdekes számunkra a Fekete-tenger geopolitikai helyezkedése folytán hozzáadott értéket jelent, illetve biztonsági kockázatot is jelent. Szeretném megemlíteni az energetika biztonság kérdését, kérdését illetve a fenntartható energiaellátás kérdését. Úgy vélem, hogy a nyitott kérdéseket meg tudjuk, le tudjuk zárni részben, illetve az Oroszországgal való partnerségünkön is segíthet ennek a régiónak a stratégiája. Az EU tagállamok, illetve más nemzetközi szervezetek, amelyek jelen vannak a régióban, érdeke ez, illetve ne felejtjük el a civil szervezeteket, és ezeket el kell is, ismerni. Nincs szükség új EU-s szervekre, Folyamatosan kell finanszírozni ezt a régiót, és politikai szempontból is nagyon fontos a nyomonkövetés. Azért félbeszakítja a hozzászólót. Werner Schulz úr következik. Másfél perc. Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! Annak érdekében, hogy a Fekete-tengeri régió a stabilitás, a biztonság, a demokrácia és a jólét régiója legyen, hogy szembe tudjunk nézni a kihívásokkal és meg tudjuk ragadni a lehetőségeket, egy átfogó stratégiára van szükség. Az állásfoglalás ezt a célt követi, ezért a frakcióm támogatja azt. Már csak azért is, mert nagyon sok javaslatunkat bevették az állásfoglalásba, így például a konfliktusban jelenlévő megoldatlan konfliktusokkal való bánásmód, a társadalmi együttműködés, a people-to-people projektek támogatása, valamint a kis projektek támogatása a határokon átívelő együttműködés jegyében. Ezen túlmutatóan egy fenntartható energiapolitikát szeretnénk látni, egy magasabb energiahatékonyságot, valamint különböző csereprogramokat is. Másrészt azonban hiányolom a az energiaügyi megoldásokat, gondolok itt a nabukor és a South Stream hálózatra, és teljesen értetetlenül állok azelőtt, hogy az olajfúró tornyokkal kapcsolatos biztonsági kéréseinket elutasították, ez a mexikói öbölbeli katasztrófa után teljesen természetes lenne, éppen ezért ezt a javaslatot ma még egyszer benyújtjuk. Köszönöm, Schulz úr, most pedig Kovál úr kapja meg a szót. E, szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, biztos úr! Úgy vélem, hogy ez a jelentés mindenképpen megérdemli támogatásunkat, úgyhogy frakcióm nevében elmondhatom, hogy támogatjuk azt. A Fekete-tengeri szinergiát felül kell vizsgálnunk. Ugyanis nem minden elképzelés valósult meg a gyakorlatban. Éppen ezért azt gondolom, hogy Füle biztos úr legfontosabb feladata, hogy Európa ezen régiójában meg tudja mutatni azt, hogy a közös szomszédsági politika igenis fontos számunkra. Stabilitásra van szükségünk ebben a régióban, illetve az energetikai, energiaellátás szempontjából is. Grúziát is támogatnunk kell demokratikus reformtörekvéseiben. Tehát ilyen típusú kedvezményezésekre van szükség, ezekre büszkék lehetünk, és meg is kell őket valósítani. Köszönöm szépen. Campbell Bannerman úr, Bannerman úr következik. Elnök asszony, amikor a Fekete-tengerről beszélünk, akkor az óvatosságra hívom fel a figyelmet. A Fekete-tenger Oroszország holdudvara, Szebasztopolhoz, a krími félszigethez, a krími háborúhoz kötődik. Nem felejtettük el még a grúziai konfliktust. Hogyha Grúzia NATO tagállam lett volna, akkor nagyon súlyos következményei lettek volna ennek a konfliktusnak. Grúzia függetlensége óta nem okos dolog Oroszországot saját házatáján megtámadni. Franciaország nyilván megtámadja majd az ilyen típusú, például törökországi EU jelentkezés. Törökországnak csupán, területének csupán 5%-a helyezkedik el az európai kontinensen. Ne kerüljön az EU, EU-ba. Ne adjuk át Európát az iszlám extremistáknak. Úgy gondolom, hogy a Fekete-tenger és a Kaspi-tenger fontos olajat, olajforrást jelentenek, de legyünk óvatosak. Köszönöm, Stojanov úr, következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Nagyon sok véleményen, amit elhangzott, egyetértek. És gratulálok a jelentéshez, illetve a szerzőnek a jelentés kapcsán. Az ókor óta ez a térség mindig is jelentős stratégiai térség volt az Európa számára, és a Fekete-tenger továbbra is az. Nagyon fontos, hogy ezt a stratégiát most átültessük a gyakorlatba. Ugyan sok belső vitát folytattunk már erről. Hangsúlyozni szeretnék azonban egy dolgot ennek kapcsán. A szocialisták említették, hogy támogatni kéne azt a gondolatot, hogy egy külön költségvetési sora legyen ennek a stratégiának. Én is erre szeretném felszólítani a bizottságot, hogy teremtse meg ennek a feltételeit, hallgassa meg, amit ma elmondtunk, ültesse át az elképzeléseket a gyakorlatba. Elnök félbeszakítja a felszólalót. Winkler Gyula kap szót két percben. Tisztelt kollégák, tisztelt elnök úr, elnök asszony, Először is szeretnék gratulálni Ungureanu úrnak a jelentéshez, a Fekete-tengeri stratégiáról, és örülök, hogy nagyon sokan támogatják ezt a szöveget, és konkrét javaslatokkal is éltek a megírása során. A Fekete-tenger valóban részben most már beltengerévé vált az EU-nak, stratégiai jelentőségét nem lehet alulbecsülni, a regionális stabilitás, a demokratizáció, az energiállátás biztonság, a gazdasági és kereskedelmi szempontból is nagyon fontos. Meggyőződésem, hogy nekünk az EU-nak kell ö, legjobban, ö, vagy mi, mi profitálhatunk a Fekete-tengeri térségből legjobban, és nem mások. Ezért az Európai Uniónak a környék tagállamaival szorosabban együtt kéne működniük, és ott meg kéne teremteni egy hídfőállás, dinamikus vezető szerepet kéne az EU tagállamoknak játszani a régióban. Anélkül, hogy most a bővítési kérdésekről beszélnék, tény, hogy vannak szkeptikusok is, akik nem örülnek ennek a stratégiának, ugyanakkor ennek a stratégiának a lelassulása a környék demokratizációját gátolná és lassítaná. Tehát az a tét itt, hogy a közép és hosszú távú instabilitást megelőzzük, és az Európai Unió itt egy hitvállalást építsen föl. Következtetésem tehát az, hogy az EU-nak szüksége van a Fekete-tengerre, mint beltengerre, integrál stratégiát kell követnünk, és ezt az Európai Bizottságnak mindenütt meg kell alkotnia a jelentésünkben foglalt ajánlások alapján. A parlamentünk pedig a lehető legszélesebb körű támogatásáról kell, hogy biztosítsa ezt a stratégiát. Köszönöm szépen, Winkler úr. Most Koppa asszony kap másfél percet. Elnök. Tisztelt elnök asszony, majd nagyon fontos jelentésről vitázunk, amely az Európai Unió közelében található Fekete-tengeri térségről van szó. Itt EU-s tagállamok is képviseltetik magukat, de olyanok is, amelyekkel együttműködünk. Ilyen értelemben nagyon fontos a béke, a demokrácia, stabilitás és együttműködés térségét megteremteni a Fekete-tenger partján. Van egy keretünk a lehetséges együttműködésről, de nem látunk kézzelfogható eredményeket. A politikát sikeresen kell megvalósítani minden érdekel bevonásával, ez javítani a pozíciónkat a közös érdekeink alapján. Az európai szomszédságpolitikának keretében kell a Fekete-tengeri térség stabilitását megteremteni. Ez közvetlen kihatással van Európára, ezért az EU-nak is felelőssége van az ottani konfliktusok békés megoldásában és a bizalomépítésben. A régiónak jelentősége van az EU számára a természeti erőforrások miatt is. A demokrácia, a jogállamiság megerősítése könnyíteni fogja a befektetést, a kereskedelmet és a személyek mobilitását is. Teljesen egyetértünk azzal, hogy külön költségvetési tételt kell létrehozni a Fekete-tengeri szinergia számára, ez hatékonyan hozzájárulna a régió jobb támogatásához. Ez a mi kezünkben van, mi a mi politikánkkal tudjuk ezt megvalósítani, elnök asszony. Közösen kell cselekednünk az összes európai javára. Köszönöm. Köszönöm. Kopa asszony, Valen asszony következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Kedves, kedves kollégák, Füle úr. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban a Fekete-tengeri szinergiával kapcsolatban túlságosan kevés figyelmet fordítottunk. A Fekete-tengeren nem voltak konkrét tervek, nem voltak konkrét eredmények. Ennek a stratégiának az a célja, hogy sokkal jobban eh, megoldjuk ezt, sokkal jobban koordináljuk ezt a stratégiát a, feket, a eh, szomszédsági politikával és a keleti partnerséggel. Oda kell figyelni azonban a környezetvédelmi partnerségre. Csak ilyen projekt alapú megközelítés, amely kis projektekre koncentrál, tudjuk megoldani a régió rendkívül bonyolult problémáit. Aztán a finanszírozás sem lényegtelen. Eddig több finanszírozási eszközzel próbálkoztunk, ezek kevéssé voltak láthatóak. Pontosan ezért kéne a közös működési fekete-tengeri programot egyfajta vetőmaként használni, hogy oda vonzuk a befektetőket. Köszönöm, Vlasák úr, következik egy perc. Vážená pani předsedající, pane komisaři. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Biztos úr, hölgyeim és uraim. A végrehajtás lassúsága a cselekvési terv hiánya és az értékelő jelentések hiánya, illetve az elmaradt magaszintű egyeztetések hiánya kockáztatja nem csak ezt a stratégiának a végrehajtását, hanem a keleti partnerség egészét. Egy új stratégiában az Európai Uniónak sokkal aktívabb szerepet kéne játszania, ösztönöznie kéne az országokat az együttműködésre a stratégia egy, eltér egyébként a többi makrorégiói stratégiától. neutrális módon kell megvalósítani, és nincsen szükség új intézményekre, új jogalkotásra megvalósításához, és még új költségvetési sorra sincs szükség, csak arra, hogy a konkrét projekteket összehangoltabban hajtsuk végre, az elnök félbeszakítja a felszólalót. Kumucekosz úr következik másfél percben. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen szinte már közhely, hogy azt mondjuk, hogy a Fekete-tengeri térség stratégiai jelentőségű Európa számára, ez nem is lehetne másként Bulgária és Románia csatlakozása után, az Európai Unió beltengerévé vált, amely a stabilitás és a demokrácia területén nagyon fontos. Ezért erre figyelmet kell fordítanunk. Miután 2007-ben ezt a politikát célkitűzésként kezdtük kezelni, bizonyos célkitűzéseket elértünk, és sikereket, mégis bizonyos dolgokban nem tettünk eleget. 2008 óta Egyetlen egy miniszteri szintű találkozóra sem került sor ezen a területen. Ez a helyzet tulajdonképpen már alá is ásta az elvárásainkat, és nem tesz eleget a régió geopolitikai jelentőségének. Egyetlen egy lehetőségünk van. A Fekete-tengeri térségben növelnünk kell az intézkedéseink számát, ezért fenntartások nélkül támogatom a jelentéstevő javaslatát, miszerint a Fekete-tengeri stratégiát fel kell értékelnünk. Egy koordinált politikát kell létrehoznunk, amely számára egy külön költségvetési tételt hozunk létre. Mondom ezt a TRAN szakbizottság képviseletében. Azt gondolom, a közlekedési szakbizottság számára rendkívül fontos ez a stratégia, és éppen ezért szükség van ennek a javítására. Az Európai Unió integrált fekete-tengeri politikája emellett nagymértékben hozzájárulhat ahhoz is, hogy megfelelően fejlődjön a Fekete-tengeri térség, ehhez azonban összességében közelebbről meg kell vizsgálni az ottani helyzetet. Köszönöm szépen, Kirillov úr, másfél percre. Bulgária és Románia csatlakozásával az Európai Uniónak van határa a Fekete-tengerre, illetve a Kaspi-tengerhez is elvezet ez véget. Úgy gondolom, hogy a stabilitás, az energiapolitika és biztonság szempontjából fontos tény ez. Fontos az, hogy hosszú távú megoldást találjon a bizottság a régió problémáira. Kevés ország kevés ország mutat érdeklődést a többoldalú érdeklő, többoldalú együttműködés iránt, ugyanakkor úgy vélem, hogy számos szállítási, közlekedési, illetve csempészeti kérdést meg kell oldani a régióban. Pragmatikai szempontból ez mindenképpen fontos, és ide tartozik szerintem a tengeri közlekedés is. Környezetvédelmi károkról is beszélünk, és ez sokszor emberi életek elvesztéséhez vezet. A kutatási és megmentési fellépés említeném meg az európai tengerpolitika keretein belül. Először fordul elő az, hogy egy stratégiát alakítunk ki erre a régióra. Ez mindenképpen jót tesz majd a több oldali együttműködésnek is a régióban. Jelenlegi projektek például a 7-es, 8-as közlekedési folya, folya, folyosó, illetve a Fekete-tengeri kikötők projektje szempontjából is jó lehet ez a stratégia. Örülök annak, hogy ez megszületik majd. Köszönöm szépen, Széviek úr következik egy perc. Karnego, e, to trzeba powiedzieć, że nie ma takiego... Köszönöm szépen. Amikor a régióról beszélünk, le kell szögeznünk, hogy nincs még egy olyan pontja ennek a kontinensnek, az európai kontinensnek, ahol ennyire ellentétes érdekek ütköznének egymással, mint a Fekete-tenger környékén és nem állítom azt, hogy minden konfliktust meg tudunk oldani, de azon kell lennünk, hogy enyhüljenek ezek. Nem tudjuk megoldani energiállátási gondjainkat, hogyha Oroszországgal összeveszünk, nem működünk együtt, és ezzel a régióval sem. Ha szinergiákról beszélünk a Fekete-tengeri térségben, akkor nyilvánvaló, hogy ezek hozzáadott értéket képviselnek, és Kár, hogy parlamentünk nem működik együtt más nemzetközi szervezetekkel, mint például a Fekete-tengeri közgyűlés, parlamenti közgyűlés szervezetével. Kicsit úgy tűnik, hogy beképzeltek vagyunk, úgy gondoljuk, hogy derogál nekünk ez az együttműködés, úgy látom. Köszönöm szépen. Kutasul kap egy percet most. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Nagyon fontos a Fekete-tengeri stratégia Eddig nem volt strukturális stratégiánk ebben a régióban, a szinergiákról beszéltünk csak eddig. Több eszköz kéne most koordinálni, és nagyon fontos, hogy európai stratégia címen jelenjen meg ez. Prioritásként kell ezt kezelni más regionális stratégiákhoz hasonlóan a emberi és gazdasági fejlődés záloga, ez a közlekedési és biztonsági szempontok megvalósulásának alapfeltétele. A Nabucco projekt végrehajtása javíthatná Európa energiaellátásának biztonságát és a térségét is. Ezt csak közös stratégiával lehet elérni. Köszönöm szépen. Most kénytelen vagyok már meghúzni a vonalat, nem kap mindenki szót a spontán felszólások között, de Szávela például egy percben megadom azt. A Fekete-tengeri térség nagyon fontos az energiabiztonság számára. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, felmerül ez a nagy kérdés, amely a Nabukko vezetékrendszerre vonatkozik hiszen a Nabukótól függ Európa energiaellátásának, a biztonságának a kérdése. Ami azonban a forrásokat illeti nagy a bizonytalanság. Tegnap Barozó úr, a bizottság elnöke azt mondta, hogy Azerbajdzsánban járt, és a szomszédos régióban is, hogy jól zajlottak a tárgyalások. Mit jelent ez? Fontos lenne, hogy valamikor egy határidőt határozzunk meg, hogy tudjuk, eddig és eddig elkészül a Nabucco, annak érdekében, hogy ne költsük el haszontalanul a pénzt, és hogy megnézhessük, hogy milyen más lehetőségeink vannak. A Nabucco téma tehát az egyik legfontosabb kérdés, ami a az energiaellátás biztonságát illeti Európában. Itt világosan látnunk kell a helyzetet, van-e, van-e forrásunk, ellátunk vagy nincs. Köszönöm szépen, Luán úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először Unguránon úrnak szeretnék gratulálni a jelentéséhez. Ez egy nagyon fontos jelentés politikai és gazdasági szempontból egyaránt. A régiónak nagyon nagy a gazdasági energia ellátási potenciálja, és nyilvánvaló az is, hogy a mi energiállátásunk biztonsága szempontjából is nagyon fontos az Európai Unió eddig nem fogalmazott meg eléggé világos megközelítést a régióval kapcsolatban. Az eredmények, amelyeket elértünk, gyengék, és nagyon szükséges most az, hogy pénzügyi eszközökkel is megtámogassuk ennek a régiónak

a eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A Fekete-tenger eh, nagyon közel helyezkedik el hozzánk, ez egy valóban európai tenger. És hogyha az energiaellátás szempontjából tekintjük, akkor is így van. Én a regionális politikának a koordinátora vagyok a szakbizottságomban, és itt eh, nagyon nagy perspektívákról van szó, az együttműködés rendkívül fontos, ez a kulcsa az egésznek. Befektetésekről beszélünk, például a Nabukkóba, de ezt csak stabil kapcsolatokkal lehet megvalósítani. Barozó úr tegnap beszélt arról, hogy mit sikerült elérni Azerbajdzsánban, és nagyon fontos, hogy hozzáadott értéket teremtsünk az ilyen stratégiákkal. Brokk úr is utalt erre. Utalt arra, hogy mennyire fontos az energiaellátás diverzifikálása számomra. Ez kulcskérdés, és ezért köszönetet mondok Ungoránó úrnak, a jelentéstevőnek, hogy ilyen világos, átfogó, erős jelentést írt. Dancsila! Köszönöm szépen, némi nyugalmat kérnék az utolsó zászóláshoz. Tetszile asszony következik. Importantă pentru Uniunea Europeană. Köszönöm szépen. Ez a stratégia nagyon fontos az Európai Unió számára és lehetőséget, gazdasági lehetőségeket nyit meg előttünk, és annak a lehetőségét, hogy jobb legyen a térségfejlesztés összehangoltsága. A Fekete-tengeri stratégia hozzájárulhat a gazdasági együttműködéshez e, ezen országok között is, kutatási területen, és persze az erőforrás, természeti erőforrás védelem területén is. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak ösztönözni kell ezeket az országokat az együttműködésre, hogy eh, hatékonyabban tudják felhasználni gazdag erőforrásaikat, és közép- és hosszú távú módon, fenntartható módon fejleszék a térséget. Partnerségre van szükség lokális és regionális szinten egyaránt. Elnézést kérek azoktól, akik nem kaptak szót. Most Füle biztos úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Három megjegyzéssel élnék. Az elsőre már utaltam a vita elején, Megköszönöm, hogy megszületett ez a jelentés, igen, aktuális jelentés a Fekete-tengerről. Második dolog, a vita is megmutatta, hogy mennyire fontos ez a régió, és jobban oda kell erre figyelnünk, ugyanígy gondolkodik erről a kérdésről a bizottság és a külügyi szolgálat. És a harmadik dolog, szeretnék együttműködni a parlamenttel ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, biztos úr! Végül pedig a jelentéstevőnek adom meg a szót, kérem, hallgassuk őt. Uh, Madam Speaker, um... Tisztelt elnök asszony! Örülök, hogy rövidre foghatom, nem csak azért, mert nagy a zaj, hanem azért is, mert hogy azért is, mert mindenki támogatott itt a házban. Brock úr nagyon találó megjegyzésekkel élt. A mai jelentés jól példázza a frakciókon átnyúló együttműködést itt a tisztelt házban. Paskúrnak minden köszönetem, nagyon aktív és tisztességes támogatója volt ennek a jelentésnek. Más nevekre most nem utalnék, hiszen Mindenkinek voltak értékes gondolatai jelentéssel kapcsolatban, hiszen a Fekete-tengeri régió egyedi, nagyon törékeny, és nagyon óvatosnak kell lennünk a Fekete-tengeri szakpolitika kialakításakor. Fontos dolgokat hallottunk még arról is, hogy a Nabucco projekt mennyire szükséges, hiszen ennek pán-európa jelentősége van. Füle úrnak is köszönetet mondanék véleményéért, és örülök annak, hogy a tengeri dimenzióra is utalt. Jelenleg ezzel is foglalkozik most a bizottság, és örülök annak, hogy kapcsolatot hozott létre a Fekete-tengeri stratégia, illetve a Duna stratégia között. Köszönöm, elnök Pour votre courage à parler dans ce brouhaha. Köszönöm uh, úrnak, hogy ebben a nagy zajban is vállalta, hogy megtartja zárszavát. Két perc szünetet rendelek most el, hogy a terem feltöltődhessen képviselőkkel a szavazás érdekében.